Nagyon fontos, hogy folytatódjék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt biztos. Öt elsogási indítvány került benyújtása, öt követ, különböző frakció képviseletében a zöldek, a szocialisták, liberálisok, az Európai Néppárt és a az Európai Egyesület baloldal nyújtották be ezeket, ezzel lezárva a vitát, és a szavazása holnap 12 órakor kerül sor. Tisztelt kollégák, a következő ülés holnap csütörtökön, április 7-én lesz, 9 órától 13 órától óráig, és utána 3 és 5 óra között. A napi rendet elküldtük, és ezzel lezárom az ülést. Mindenkinek jó éjszakát kívánok!